akkor inkább a szavazással folytatnám. Lambsdorff úr ugyan ebben a témában szeretne hozzászólni? Igen. Igen, elnök asszony. Igen. Sakharov price is very a Szaharov díj roppant fontos.